ugyanezt rám is alkalmaznák, hiszen az én kérelem is most érkezik. Elnök, nem probléma, Dojlasszony, ezt is elfogadjuk. Tehát tovább lépünk a szavazás magyarázatra. A jelentés. Egy percben Fedutszó úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel szólok fel